Uh, Kollégák, kezdjük el a munkát. Kérem az előadót, hogy jöjjön ide a pódiumra. Morvai asszony kíván felszólalni. Point of order and... Igen, ügyrendi hozzászólásom lenne, mégpedig a következő. Szerintem szükséges lenne ezt a vizsgálatot az érdeklődés hiányában, a parlamenti képviselők érdeklődésének hiányában fel kell függeszteni, hogyha körbefordul a kamera, akkor látható, láthatják az európai adófizetők, hogy hogyan költjük el az ő pénzüket. Amikor a Tavares jelentés Magyarországról tárgyaltuk, akkor tele volt az ülésterem, most meg nincs itt senki. Mindazok, akik az életüket kockáztatták annak érdekében, hogy az információ napvilágot lásson, azzal kapcsolatban, hogy mi történt az emberi jogi visszaélések ügyében, és senkit sem érdekel, üresek a, a padsorok, a képviselőknek még 10%-a sincs itt. Én független képviselőként nem mehetek Washingtonba a küldöttséggel, nem vetek részt a munkában, ez nem ügyrendi javaslat. Képviselőasszony szakítja meg az elnök, egyetértek önnel, valóban a kollégák távol léte elítélendő, a padsorok valóban fokhíjasak, ugyanakkor csak azért, mert kevesek, vagyunk, akiket érdekel a vagy akik eh, kérdéseket akarunk föltenni, eh, minket nem szabad megfosztani ettől a lehetőségtől, arról nem is beszélve, hogy az interneten rengetegen, biztos vagyok benne, hogy rengetegen követik figyelemmel ezt a mai ülést, és az előttünk és, és a meghívott vendégeink nagyon hálásak azért, hogy megoszthatják a közvéleménnyel az információt, ezért eszemben sincs lefújni ezt az ülést, sőt éppen ellenkezőleg neki is látunk az ülésnek, mindjárt megadom a szót a meghívott vendégeknek, Először is azonban röviden pár szót arról, hogy hogyan zajlik majd a mai meghallgatás, egy kicsit változik a menetrend a tervezethez képest. Azok a kollégák, akik, ha valakinek nem tetszik, akkor, akkor próbáljanak valamit tenni ellene, hát majd én vállalom a felelősséget, lássuk be, hogy egyelőre nem tűnik túlságosan problémásnak a, ez a megoldás. Miért is? Azért, mert csak az előadó és az elnék előadók tesznek fel kérdéseket. Morvai asszony, örülök annak, hogy itt van, hiszen így a független képviselők nevében ön szólhat hozzá, tehát önnek is megadom a szót, természetesen a független nem létező frakciócsoport nevében. Maximum kettő perc percet kap mindenki a kérdés feltevésre. Hol van a kalapács? Na, ezzel fogom ütni itt az elnöki pulpitust. Abban az esetben valaki kettő percet túllépi, egy pótkérdésre pedig egy percet fogok adni. Két perc kérdés, két perc válasz, egy perc pótkérdés, egy perc pótválasz. Ez az egyetlen módja annak, hogy érdemben befejezzük időben, és érdemi kérdésekre érdemi válaszokat kapjunk. Persze, ha marad a végén idő, akkor más, más többi képviselő is megkaphatja a szót, ez magától értetődik. Tudom, hogy ez nem szép dolog, de csak így van értelme. Legutóbb sokan mérgesek voltak, hogy föltettek kérdéseket, de nem kaptak rájuk választ. Tehát így lesz, ha tetszik, hanem ezt el, levezető elnöként, egy szemében eldöntöttem elsőként. Hert Standardnak adom meg, aki a Belgakom képviseletében van itt, illetve Dirk Libert, aki a, szintén a Belgakom képviseletében van itt. A második körben Frank Roben úr fog hozzászólni, aki Commission de la Protection de la Vie Privé Belgique részét képviseletében van itt, aki a Belgakom ügyben felelős az adatvédelmi bizottság, Belga Adatvédelmi Bizottságtól. Sir Ian Loban sajnos az üres székek politikáját követő angol meghívottunk, az amerikai és a holland kormányzat képviselői sem vállalták korábban, hogy az európai polgárok, választópolgárok előtt számot adjanak, sajnos a brit kormány képviselője is ugyanígy járt el. Tehát, ahogy mondtam, Standard és Livárt úr kap először szót, hogy felvezesse a témákat, aztán jönnek kérdések, válaszok, parancsoljon Mr. Hert Standard. Elnök asszony, elnök úr mondta felszóló, de elnök asszonyról van szó. Szeptember 16-án a Belgakom közreadta, hogy az IT rendszerében áttekintést kellett végeznie, és ekkor terült fény egy internetes támadásra a Belgacom rendszer ellen, ez a hír eljutott minden belga, mint pedig a nemzetközi sajtóba. Köszönöm a belgakom nevében azt, hogy elhívtak ide engem erre az ülésre, és eh, szerint, szeretném röviden elmondani az eseményeket, annak érdekében, hogy a későbbiekben a legjobb tudásom szerint megválaszoljam az önök kérdéseit, és így is hozzá, hozzájáruljak ahhoz a széleskörű vitához, amit ebben a szabizottságban eh, kezdeményeztek. Hadd emlékeztessek a tényekre. Június 21-én ez évben a Belgakom szakértői egy biztonsági riasztást adtak ki, miután az internetes hálózaton, a Belgakom internetes hálózatán egy malvert fedeztek fel. Ezután a Fox IT specialistái a Belgakom specialistáival együtt alapos vizsgálatba kezdtek. Az első következtetések július 12-én jöttek létre, digitális betörésről tanúskodtak ezek a bizonyítékok, és azt láthatták, hogy egy addig ismeretlen vírust fedeztek fel a Belgacom szerverein. Ezután a Belgacom a federál, federális ügyészségnél benyújtott egy panaszt ismeretlen tettesek ellen. A belga számítógépes bűnözői egység, illetve a katonasság segítségével megkezdtünk egy vizsgálatot. A saját vizsgálatunkat is folytattuk a külső szakértők bevonásával. Az első sorban magára a vírusra fokuszáltuk, ezt szerettük volna feltékepezni, és szerettük volna megvizsgálni, hogy itt az adatokra koncentráltak-e az ügyfelek esetében, erre nem mutattunk semmilyen fajta, erre nem találtunk semmilyen fajta jelet. A belső belga kom netet támadták, és nem pedig az internetet. Ezen kívül a, az adatok, a személyes adatok sem lettek veszélybe sodorva. Azt is megvizsgáltuk, hogy a vírus milyen fajta tevékenységeket folytat. Ugyanakkor az illetékesekkel, a szakértőkkel azon dolgoztunk, hogy egy javítást hozzunk létre. Július és szeptember között tapasztalt események hozzájárultak ahhoz, hogy le tudjuk küzdeni ezt a vírust. A bevont szakértők különböző eszközöket hoztak létre ezen vírus leküzdésére. Miután ezek az eszközök sikeresek voltak a teszteken. Szeptember 4-én megadtuk a zöldjelzést a rendbehozatali eljárásra. Ez 14-én, 15-én történt szeptemberben. Több száz IT rendszerből áll a Belgacom rendszer. Számos úgynevezett káros szoftver találtuk ezeket mind eltávolítottuk. Nagyon alaposan előkészítettük ezt az eljárást. Aprólékosan kellett ki elvégezni ezeket az eljárásokat egy megfelelő sorrendben, és ez úgy történt, hogy ez nem akadályozta a szolgáltatásunkat az ügyfelek irányába. Azóta intenzíven nyomon követjük az eseményeket, és sokkal nagyobb, sokkal erősebb a megelőzési tervünk is. Állandóan szkeneljük, áttekintjük a rendszert, a mindenfajta káros szoftvert felderítsük. A rendbehozatal óta, a clean up óta nem volt semmilyen fajta új fertőzés, de a jövőben is, továbbra is éberek maradunk. A belgakom segít a jogi vizsgálatban, és remélhetőleg sikerül felderíteni azt, hogy kik voltak a tettesek és mik voltak az indítékaik. Jelenleg nincsenek még objektív válaszaink arra, hogy a médiában megjelent találgatásokat ezáltal megerősítsük, vagy elvessük. Egyelőre nem tudunk információt adni, hiszen jelenleg folyik a vizsgálat, tehát az ügyészség eljárást folytat, vizsgálatot folytat, és pontosan emiatt nem tudunk információkat adni, hiszen ez veszélyeztethetné a vizsgálat lefolytatását, és ha információt adnánk, akkor bizonyos esetben ez veszélybe sorolná a Belgacom internetes információs rendszerének sérülékenységét, viszont mindemellett szívesen adunk a kérdéseikre választ, amennyiben az lehetséges. Elnök, köszönöm szépen. Uh, thank you very much, Mr. Standard. Köszönjük szépen Standard úrnak. Most pedig Libert úrnak adok szót, aki a Belgakon fő titkára. Nincs mondani valom, asszonyom. Így akkor sokkal több időnk lesz a kérdésekre és válaszokra. Köszönöm. Morales úr fog először kérdezni. Köszönöm szépen Standard Libert uraknak a megszólalást. Először is köszönöm, hogy eljöttek. Először is ezzel a jogi esettel kezdeném. It's obvious from the fact that you've... Önök a belső vizsgálat után a belga ügyészség felé jelentettek. És mi itt pedig azt próbáljuk kivizsgálni, hogy hogy milyen lenne a támadásnak a hátterében, és meg szeretnénk tudni, hogy mennyire sikerült behatolni a belgakom rendszerébe, milyen információk kerültek ki. Ö, tehát értjük azt, hogy önök a jogi ö, oldalon állnak, és ki kell vizsgálni. Ez egy prima facie eset, az ügyészség is ezt mondja. Miben áll maga az ügyészséghez benyújtott kereset? A digitális hekkelés jelentették föl az ismeretlen tettest, vagy egyéb vádak is megfogalmaznak, és önök szerint a megjelent feltételezéseknek mennyi az alapja? Másodszorban a belga miniszterelnök a közszolgálatok integritásának sérüléséről beszélt. Önök szerint ez milyen súlyosságú, és hogyan sorolnák be, értékelnék ezt a helyzetet súlyossága tekintetében? Hogy érzik, hogy az önök cége mennyire vált áldozatá, hiszen ez, ez egy óriás cég, de ugye a Belgakom az európai intézmények szolgáltatója is, és ez, ezért nagyon izgatja az európai intézményeket, hogy de mennyire biztonságos a Belgium infrastruktúra, amelyre rábízták magukat. Én nagyon szigorú leszek ma, ha valaki tovább beszél, mint szabadna neki, akkor azt levonjuk a pótkérdése idejéből válaszadás. Ha megengedi elnök asszony, akkor először a vizsgálatról szeretnék beszélni Belgiumban, hogyha egy telekom cég rájön arra, hogy betörtek a számítógépes rendszerébe, akkor azt kötelező neki jelentenie a bírói szerveknek, ügy az ügyészségnek, és mivel ez egy szervezett támadás volt, ezt jelentettük, hogy egy ilyenfajta panasszal éltünk, ez nem azt jelentő, hogy tudjuk, hogy ki van a támadások mögött. A Spiegel című újságban megjelent cikk az egyik fajta forgatókönyv, de mi cégként nem tudunk erről spekulálni. Mindenképpen a vizsgálatnak kell bebizonyítania azt, hogy ki volt a tettes, ezért erről nem is tudunk beszélni. Ami azt a kérdést illeti, amit az EU-val kapcsolatban, ez az EU intézményekkel kapcsolatban feltett, el tudom mondani, hogy jelenleg nem találtunk a rendszerünkön malvert, tehát mindenképpen el kell különböztetni a mobil internetes és a fix vonalas rendszerünket, tehát elmondhatom, hogy az ügyfeleink adatai nem kerültek veszélyben, ez biztos. Hogyha megengedi elnök azt, akkor hozzátenném azt, hogy a támadás elemei szeptember 24-éig vizsgálati embargo alatt voltak. Bizonyos elemeket az illetékes szerveknek átadhatunk. Itt indikátorokról van szó, amely a, köz, a különböző alatforgalomra utalnak, illetve az IP címre utalnak. Ezeket a, az információkat átadtuk az illetékes hatóságnak, a rendőrségnek, de európai szinten és átadtuk az illetékes szervnek, aznak a szervnek, amely azzal foglalkozik, hogy minden európai hatóság megfelelően működjön. Tehát mindenképpen az EU hatósága is tudják azokat, a, ismerik azokat az elemeket, amelyekkel megvizsgálhatják azt, hogy az esetlegesen a saját rendszereik veszélybe kerültek-e ezen adott malware által. Azt láthattuk, hogy a mi rendszerünkön a mi rendszerünkön keresztül nem ment át semmilyen káros szoftver eh, a ügyfeleinkhez, tehát így az európai eh, hatóságokat sem érinti ez. kérdés, Nem. Eh, akkor viszont zenékelődők jönnek Foszúr két percben, parancsolj. Köszönöm szépen a kérdést és a választ. Utolsó válaszával egy kicsit az én ö, tervezett kérdésemet is megválaszolta. Én azt akarnám kérdezni, hogy én nem vagyok műszaki szakember, de mennyire követhető vissza, hogy milyen szintű adatokat szedtek le, és ezt tovább közvetíthették más szerverek felé, és milyen típusú adatokat próbáltak megszerezni a malware segítségével. Ezek összeköttetési adatok voltak, hogy ki kivel telefonál például, vagy tartalmak is kikerülhettek, vagy az a tény, hogy az Egyesült Királyságban vezetnek a szálak, mire utal, mindezeket is csak a sajtóból tudjuk, önök még ennyit sem mondtak nekünk, pedig ez szerintünk megválaszolható kérdés. Libert úr? megerősítettem azt, hogy nem volt semmilyen fajta megkeresés irányunkban, csak a tényekre tudunk támaszkodni, tehát ez alapján nem tudjuk még ki volt a tettes egyelőre. Ja. Okay, you want to follow a question? Also, so dass man im Grunde auch... Vagyis azt kell feltételeznünk, vagy feltételezhetjük, hogy esetleg más államok is a háttérben vannak, nem csak az Egyesült Királyság. És arra azért szeretnék választ kapni, hogy milyen típusú, minőségű adatokat próbált ez a malware az önök szervereiről megszerezni. És még egyszer megkérdezem, hogy ezek között, az adatok között volt-e kapcsolódási adat, tehát az, hogy ki kivel telefonál? Um, waar we a jelenlegi információink alapján nem voltak anomáliák, amelyek a hálózati adatokra vonatkoztak volna, vagy amelyek az adatforgalmunkat érintették volna. Az anomáliákat csak az, a belső IT rendszerükbe tudtuk ezt azonosítani. Itt vannak itt Windows szerverek, tipikus Office alkalmazások, amelyeket belsőleg alkalmaznak a számítógépes szakembereink. Ami az első kérdését illeti, ezen behatolás e, eredetét illetően nem, nem tudtuk ö, ö, azonosítani a ö, tetteseket. Uh, Köszönjük szemben a korábbi üléssel. Én az ALDE árnyékelődi helyemet eh, elfoglalom a hozzászólók sorában, és Orlandó kérte teszem fel kérdésemet. Azt mondta, hogy a behatolást a Bagakom szakértői fedezték fel, ez így van-e? Vagy, eh, vagy külső szakértők például az EU részéről eh, fedezték ezt fel? Másodszorban azt mondta, nem tudják a tetteseket, mit akartak, de én a technológiából teljesen ö, sötét vagyok, de itt egy kicsit hasonlít -e a minta a 2001-es történésekre, amikor az EP rendszerét is támadták, és nem lehet-e az, hogy mindkét esetben esetlegesen a brit titkosszolgálat áll a háttérben, Hámat sorban azt mondta, hogy szeptember 15-én egy nagy takarítási akciót tartottak a rendszerükön, most már minden rendben van, azt mondta. Mit gondol azokról, arról a ö, hírekről, hogy a Cisco call routerekkel még mindig van ö, vírus, és nekünk is van ilyen routerünk itt az Európai Parlamentben, és ö, a múlt héten IMX EX adatokat áttak át, vagy ezeken keresztül átmentett adat az amerikaiaknak. Utolsó kérdésem, egy kicsit spekulatív. Meg tudná, vagy van-e valamilyen fajta magyarázata annak ön, önök szerint, hogy a, a brit titkosszolgálat lehallgató akciójának szocialista volt a fedőneve? Dus uh, met betrekking tot uw eerste vraag. Ami az első kérdését illeti, igen, a belga komszakértők fedezték fel a betörést, és a szakértőink együttműködtek az egyik szállítónkkal is, a HP-vel és a Microsoft-tal, és igazából rájöttünk arra, hogy ez egy malware, akkor, amikor a HP-vel és a Microsoft-tal e, együtt dolgoztunk, de e, mi voltunk azok, akik ezt felfedeztük, és végül is e, mi voltunk azok, akik bekapcsolták a Fox IT-t, az igazi specialistákat, és utána ők kategorizálták ezt a malvert, és azt láthattuk, hogy egy nagyon intelligens malverről van szó. Második kérdése, ami a mintát illeti, az Európai Bizottság, talán én válaszolhatok erre a kérdésre, az az információ, amit átadtunk az Európai Hatóságnak, az alapján össze lehet hasonlítani a két fajta betörést, ami 2011-ben történt, illetve a mostani belgakom behatolást, de igazából pontos információnk ezzel kapcsolatban nincs. Következő kérdése ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy a mai napig tiszták a rendszereink, persze ezt folyamatosan nyomon követjük, és ezt nyomon is fogjuk követni, de egészen mostanáig tiszták a rendszereink, és nem találtunk semmilyen fajta malvert a hálózati elemeken beleértve ebbe a Cisco routereket is. Ami pedig az IMX kérdését illeti, ez igazából semmit nem mond nekünk, Belgakom ezzel kapcsolatban semmilyen fajta kezdeményezést nem tett, elnökasszony, akkor majd ezt a listát megmutatom önöknek az ülés után. Utolsó kérdése, elnökasszony, a szocialista kódról szól, ami a Spiegelben jelent meg. El kell mondjam, hogy a Spiegel cikke igazából csak egy feltételezés, amit mi nem tudunk kizárni, sem pedig megerősíteni. Köszönöm szépen. Questions? Köszönöm szépen. Jan Albrecht, Jan Albrecht a zöldek részéről. Először is el szeretném mondani, hogy elfogadhatatlan számomra, hogy a GCHQ-nak nincs itt képviselője, és hogy az Egyesült Királyság olyan módon reagál, ahogyan. Valamennyi nemzeti kormányt fel kell szólítanunk, hogy erre reagáljanak közösen, mert itt nem csak arról van szó, hogy egy országnak a nemzeti biztonsága sérült, hanem ez egy Európai Unión belüli agresszió, és erre választ kell adnia az angol kormánynak politikai, diplomáciai szinten, és ehhez ragaszkodnunk kell. Kérdésem. Köszönöm, hogy eljöttek. lenne egy részletes kérdésem az önök belső IT biztonsági rendszerükre vonatkozóan. Szeretném megtudni, hogy milyen hatásokat váltott ki a malware a rendszerükben, pontosan mit, mibe hatolt be a malware, malware és vannak-e olyan leányvállalataik, mint például a BICS, amelyre tovább terjedt a malware hatása. Önök ugye ennek a lány vállalatnak a fő ö, tulajdonosai is, és szeretném tudni, hogy a BICS kínál -e olyan szolgáltatásokat, amelyek közül bármelyik az európai intézmények által vagy a NATO által igénybe vett szolgáltatás. Ik zal misschien eerst eh, antwoorden. Először is eh, a BIX-ről szóló kérdéséről szeretnék beszélni. Ez egy leányvállalatunk. Az a célja, feladata, hogy eh, az adatkommunikációt biztosítsa a különböző hálózatok között, és ez pedig nemzetközi szinten. Ez azt jelenti, hogy a BIX szolgáltatásai, tehát a voice, a roaming, az internet, ez kapcsolatot jelent a több száz szolgáltató között, akik a világon működnek. A BIX ügyfelei tehát nem az Európai Parlament, vagy pedig az Európai Unió, hanem szolgáltatók. Az egyik ügyfél ezek közül a belgakom. Nem csak részvegyesé vagyunk a BIX-nek, hanem ügyfele is vagyunk a BIX-nek. Mivel a BIX a belgakom egy része volt, tehát egy belső részlege volt a belgakomnak, és ez csak 2004. augusztusa óta egy külön leányvállalatunk, ezért, ezért mindig vannak kapcsolatok a Belgacom, illetve a BIX internetes IT rendszerei között, és ott is ezért lett az, hogy a Bixnél és a Belgacomnál is volt malware hogy megválaszolja azt a kérdését, hogy a BIX vagy a Belgakon volt az igazi célpont, nos ezzel kapcsolatban nem tudok választ adni önnek, ma erre önnek nem tudok választ adni. Ehhez kapcsolódva azt sem tudjuk, hogy hogyan zajlott igazából ez a behatolás, egészen a mai napig ezt még nem tudjuk. Ez egy nagyon súlyos malware volt, a belső IT rendszerünket érintette ez, abszolút különböző a hálózataink, illetve a belső IT rendszerünk. Megnéztük persze a hálózatainkat is, ott nem volt semmilyen fajta malware ez idáig, tehát a belső IT rendszerünkről, itt Office alkalmazásokról beszélünk, amit belsőleg használunk. Tehát összességében több mint 26 ezer rendszerünk van, ezeken a Windows szervereken és workstation workstationokon, PC-ken voltak a malvérek, tehát uh, itt uh, belső szerverekről, PC-kről, workstation workstationokról volt szó. Kiegészítő kérdés? Uh, which... Egy rövid pótkérdés, ami egy kicsit általánosabb jellegű. ez az illegális hozzáférés a technikai hálózatukhoz a GCHQ-tól érkezett. Hogyha ez bizonyításra kerülne, akkor ez hogyan befolyásolná az önök üzletmenetét, illetve elképzel, elfogadható lenne az, hogy a belga királyság, az Egyesült Királysággal szemben semmiféle intézkedést nem foganatosít az ügyben? Wel, één, het is dus een speculatieve vraag, dus... Uh... Eh, Speculatief a kérdés, és ezért óvatosnak kell lennie a válaszomnak, de szeretnék eh, utalni arra a nyilatkozatra, amit eh, a miniszterelnök tett, és ő azt mondta, hogy amint ismerté vált ez az ügy, akkor azt mondta a sajtóban, hogyha megtudjuk azt, hogy ki áll-e mögött, akkor a belga kormány megfelelően fog fellépni a tettes ellen. Elnök, köszönöm szépen. PR, no representative. Nincsen itt a GCHQ képviselője. Ja, vielen Dank. Úgyhogy most akkor a német képviselő asszonynak adok szót. Három kérdésem lenne. Először is leszeretném szögezni, hogy nekem nincs semmi közöm pályához. Nekem egyetlen gondom van, hogy itt egy egész országot kiszolgáló rendszer belső rendszerét támadták meg, és itt megint elveszett eh, egy kis bizalom a polgárok lelkében. Jó, most önök azt mondják, hogy a, az egyes ügyfelek adatai nem sérültek, de a bizalomvesztés mindenképpen megtörtént, és azért éppen ezért érdemes a dolgok mélyére hatolni. Első kérdésem a három közül arra irányul, hogy milyen támadás technológiát használtak. A Quantum Insert Q1-es kém szoftverről mit lehet tudni? A Spiegel azonosította ezt. Ez mire való ez a, ez a malware? A második kérdésem, nem vagyok elégedett azzal, amit válaszoltak arra, hogy mennyire érinti ez a céget, a cég jó imidzsét. Azt olvastam, hogy 2010 óta működött ez a malware az önök szerverein, tehát három éven át. Ö, igenis, biztos vagyok benne, hogy súlyosan és mélyen érinti ez a cég integritását, mekkorára értékelik a kárt. És harmadsorban pedig megelőzési tervről is beszéltek. Szeretném, hogyha kifejtenék, hogy ez alatt mit értenek. Megmondanak -e nekünk pontosabban, hogy mit kell ezzel a tértelen. software ami a szoftverrel kapcsolatban, amit elmondhatunk, csak azt tudjuk elmondani, hogy egy rendkívül kifonomult szoftver ez, és azt is elmondhatjuk, hogy azok, akik kifejlesztették ezt a szoftvert, azok jelentős lehetőségekkel és nagyon magas technikai tudással rendelkeztek, ezért nem tudunk többet mondani erről, de ez egy rendkívül kifinomult szoftver volt, és a behatolók nagyon jelentős eszközökkel rendelkeztek. Az az utalás, amit ön 2010-re tett, ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy június végén fedeztük fel a vírust, akkor megtettünk mindenfajta szükséges lépést, hogy mikortól került a vírus a rendszerünkbe, ezt nem tudjuk olyan könnyen megmondani, jelenleg is vizsgáljuk ezt, és a bírósági vizsgálat keretében. Ami pedig a megelőzési tervünket illeti, a kollégám fog erről beszélni. Ami a megelőzést illeti, itt is kevés információt tudunk adni erről nyilvánosan, vagy arról is keveset tudunk mondani, milyen intézkedéseket tettünk, annak érdekében, hogy ne tudjuk magunkat sérülékenyé, de azt elmondhatom, hogy a többi telekom szolgáltatóval együtt a benchmarkokat vettük figyelembe, kicseréljük a legfont, legjobb gyakorlatokat, és így próbáljuk garantálni a biztonságot. You want a follow-up question? Kíván pótkérdést föltenni? Igen. Szeretném tudni, hogy mit ért az alatt, hogy kifinomult szoftver és hogy mire irányult ez a szoftver, erre nem válaszolt. Az, hogy megelőzés tervük van, jó, de nyilván, hogy erről többet is lehet mondani, még hogyha a technikai részleteket nem is kötik az órunkra. Pontosabb választ kérek. Yep. Amit elmondhatok, az az, hogy amit találtunk, azt eltakarítottuk, és azok az ismert utak, ahogy felfedeztük a mávelt, ezeket az utakat lezártuk, és nyomon követjük a történéseket, és ez sokkal komolyabb, mint amit korábban tettünk. A nagy probléma az az, hogy telekom szolgáltatóként és minden olyan cég, amely személyes adatokat kezel, kötelezettségünk van arra, hogy minden egyes alkalommal bármikor megvédjük a rendszerünket. Amivel most szemben állunk, és ez más fénybe helyezi az egész történést, az az, hogy a behatoló egy rendkívül kifinomult szoftvert alkalmazott, óriási források álltak rendelkezésére, és még akkor is, hogyha bizonyos rendszereket megfelelően védünk, akkor is megállapíthatjuk, hogy nincs garancia arra, hogy valaki, aki ilyenfajta forrásokkal rendelkezik, és ilyenfajta akarattal rendelkezik arra, hogy betöljön egy rendszerbe, akkor az nem jár majd sikerrel. Úgy vélem, hogy az a vita, hogy hogyan lehet egy cégnek megvédeni a rendszerét, az a vita, az a vita során nem csak a cégeket érinti a felelősség, hanem egy globális megközelítésre van szükség, ahol mindenfajta megelőző és elretentő intézkedésre van szükség, ami a jogszabályok keretében lehetséges és az az irányelv, amelyet nem elfogadtak a hálózatbiztonsággal kapcsolatban, az már egy lépés a jó irányba, viszont meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mind helyi, nemzeti, vagy akár európai szinten nem lehetne el további lépéseket tenni, és esetleg a hatóságnak több lehetőséget kellene adnia arra, hogy jobb védelmet hozzanak létre mind a e, hírszerző hatóság, mint pedig a vizsgálati hatóságok morvajásztak. Very much. We are here today. Köszönöm szépen, azért vagyunk ma itt, mert a sajtó híresztelések szerint az Egyesült Királyság e, biztonsági szolgálata, e, nemzeti biztonsági szolgálata megtámadta a Belgakom számítástechnikai rendszerét, és ezáltal a Belgakom cég jogait sértette, illetve az ügyfelek jogait, beleértve az Európai Bizottság, az Európai Tanács, az Európai Parlament, mint ügyfelek jogait is. A Belgakom hivatalos nyilatkozatai szerint nem sikerült tényszerűen megállapítani azt, hogy a brit kormány eh, illetve annak nemzetbiztonsági szolgálata követte ezt el. Büntetőjogászként azt kell, hogy mondjam, hogy eh, ez nem meglepő, erről szól a büntetőjogi vizsgálat, majd megtalálják az elkövetőket a nyomozás során, összegyűjtik a bizonyítékat és így tovább, és így tovább. A modern büntető eljárásokban a sértetek pozíciója nagyon erős, nagyon jó indulnak neki egy ilyen eljárásnak. A Belgakomnak mi az álláspontja ez ügyben, Belgakomként, cégként, sértetként, illetve Mit tettek ez ideig annak érdekében, hogy kézre kerüljenek az elkövetők? Nem érzik önök úgy, hogy önöknek sértetként fontos szerepük van a jogászokon, a szakértőkön keresztül abban, hogy megalapozzák azt a gyanút, vagy nem, hogy ki volt az elkövető. Kollégáimhoz is fordulok, képviselőtársaimhoz. Az Európai Parlament és a többi európai intézmény, akit érint ez az eljárás, miért nem képviselnek minket jogászok, miért nem indítottunk büntető eljárást, technológiai szakemberek szakvéleményével felvértezve. Az Európai Parlament több ülésén sokat beszélünk szerencsére a, a, az ilyen esetekben az áldozatok jogairól. Mi is áldozatok sértetek vagyunk, miért nem beszélünk a mi jogunkról most? Igaza van abban, amikor azt mondja, hogy nagy a felelősség eh, az áldozatok irányába is, és pontosan ezért eh, működünk teljes mértékben közre az ügyességi eljárással, amikor azt kérdezi, hogy áldozatként mik az ön jogai az eljárásban, akkor elmondhatom, hogy eh, egy, mi begyújtottunk egy hivatalos panaszt a későbbi fázisában a nyomozásnak, amikor már sor kerül majd a vádemelésre is, akkor a belgakom teljes mértékben beleláthat a dossziéba. Ez a büntetőjogi eljárás Belgiumban, és úgy tervezzük, hogy ebben az szakaszban majd mindenképpen az áldozatok jogait is figyelme veszük majd. Pótkérdés Morvéja. Ön szerint erkölcsileg, jogilag kötelesnek érzik magukat? Arra, hogy technológiai erőforrásaikat, szakértőjüket, nemzetközi partnereiket összegyűjtsék, hogy egy kalap alá vegyék ebben az ügyben, nagyon meglepő számomra, hogy ezen a ponton semmiféle indítvány nem tehetnek, semmiféle eljárás nem indíthatnak. Ez nekem igencsak meglepő ezen a ponton. Bizonyára az, az ügyész jogi szak tudással rendelkezik, de technológiai szakértelemmel, technikai szakértelemmel nem. Önök viszont pontosan ezzel rendelkeznek, akár csak a partnereik, éppen ezért önöknek aktív szerepet kellene játszaniuk ebben az ügyben, ebben az esetben. Nem érzik ezt, hogy így van? Abszolút, egy óriási erkölcsi felelősségünk van abban, hogy elérjük azt, hogy a tetteseket megbüntessék, viszont a vizsgálat jelenlegi szakaszában nem látunk bele magába a vizsgálatba teljes mértékben, ez nem abnormális, egy későbbi szakaszban ez majd megtörténhet, tehát emiatt nem aggódunk. Viszont amit teszünk ebben a szakaszban, az az, hogy együttműködünk teljes mértékben, és a külső szakértőink is, ők is teljes mértékben rendelkezésre állnak, tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatásnak segítsünk, hogy megkerüljenek a tettesek, ez nagyon fontos mind, az, mind számunkra, mind pedig az ártok számára, mind pedig a más szolgáltatók számára is. Köszönöm, még öten kértek szót, de mielőtt megadom nekik a lehetőséget, egy dolgot tisztázzunk. A kérdések, válaszok választásokat követően még mindig nem tiszta számomra, hogy azt a médiában olvastuk, hogy a rendszer integritását, aki megsértette, az belehallgathatott a -e telefonhívásokba, igen vagy sem, az Európai Parlament telefonhívásaiba, igen vagy sem. Hogyha igen a válasz, akkor Morvai asszonynak abszolút igaza van, akkor mi is peres felekként kell, hogy megjelenjünk ebben az eljárásban. Formális válasz, erre nincsen semmilyen fajta bizonyítéket idáig. We'll keep that in mind. Okay. Jó, hát ez világos válasz, akkor ezt megegyeztük. Öten kértek még szót. Másfél percet adok mindenkinek. Így van idő válaszokra is, de először három kérdés és válasz, aztán két kérdés kér válasz. Gomes Mr. Class. Az első három, mindenki másfél percet kap. Romero López. Romero López úr elsőként. Eh, eh, Köszönöm szépen. Következő lenne a kérdésem. Ezzel a vírusra vagy malware kapcsolatban. Önök csak annyit mondanak, hogy ez egy kifinomult technológia, de nem akarnak erről többet mondani. Nagyon érdekes lenne azonban megtudni, hogy milyen típusú technológia áll a malware kidolgozása mögött ez az önök belső rendszerét feltörte, és ugye észrevétlen maradt. Csupán kémkedni akart, vagy károkat is akart okozni, adatokat megsemmisíteni a rendszerükben. <clears throat> és ha rejtett akart maradni, akkor ezt hogyan ért el Gomes asszony? Szerintem cínikus, ahogyan önök reagálnak, és nem képviselhető az, hogy egy európai ország az Egyesült Királyság képviselője meg sem jelenik itt. Másképpen is megfogalmazhatnám ezt. Az EU állítólag arról szól, hogy hogy ha államok egymás ellen kémkednek, akkor az előbb-utóbb háborúhoz vezet. Ez a támadás pusztán az önök alkalmazottainak, önök belső adatainak integritását sértette meg, a belső e-maileket és SMS-eket esetleg, és vagy nem. És mi volt önök szerint a Malver célja. Egyszerűen csak önmagát akarta szaporítani, kémkedett, vagy károkat akart okozni. Ö, és ha információk ö, kém, iránti kémkedés volt a feladata, akkor ezt hogyan továbbította, hova továbbította? Klász úr, köszönöm szépen. Én is szeretném egyértelmű tenni azt, hogy elfogadhatatlan azt, hogy nagy, a Nagy-Britannia állandó képviselete megtagadta azt, hogy eljöjjön ide. Itt a biztonságról van szó, az Európai Unió itt nem, nem illetékes ebben, ezt én nem is akarnám tagadni, viszont a szubszidiaritás jegyében nem akarnak felelősséget eh, vállalni egy ellenséges eh, tett esetében egy másik tagállammal szemben. A belgakom kérdésre rátérve. Ez az incidens igazából ez ahhoz vezetett, hogy áttekintették jelenlegi eh, eljárásaikat, egy külső céget vontak be annak érdekében, hogy feltakarítsák mindezt. Céljuk-e az, hogy az ilyenfajta célket még jobban bevonjanak, hogy még több tudásra tegyenek szert. Rendszeresebben vagy állandó módon fognak-e bevonni ilyen fajta cégeket, hogy gyorsabban felléphessenek akkor, amikor hasonló malware problémák jelentkeznek. Köszönöm szépen, Standard úr. Igen. Ami az első kérdést illeti a malware kérdését a feltételezésünk jelenleg az az, hogy ez a, ezt a malvert nem azért hozták létre, hogy megsemmisítsenek ezzel dolgokat. Nincs erre mutató jel, hogy a szolgáltatásunkat támadták volna. Arra sincsen jel, hogy, hogy esetlegesen adatokat szerettek volna szerezni. Hogy mióta van már ez a malware a rendszeren, Júniusban tudtuk azt meg, hogy van malware, de a pontos eh, kezdési időpontot még vizsgáljuk. Technikai szempontból ez egy viszonylag eh, összetett folyamat, és jelenleg erről nem tudunk semmit sem nyilatkozni. Második kérdés, ez a belső privacy-re vonatkozik, tehát az ügyfél adatbázison nem találtunk malvert, és eh, a hálózatonkon sem, csak a belső rendszeren volt malware, és arra sem mutató jel, hogy a belső privacy sérült volna-e. Ami pedig a behatolás célját illeti, itt sem tudunk tényekre támaszkodni egyelőre, nem tudunk ezért következtetés levonni ma. Ami a jelenlegi terveink áttekintését illeti, elmondhatom, hogy a belgakom esetében a biztonság prioritást élvez. Ez azt jelenti, hogy évente, minden egyes évben plusz befektetéseket teszünk, szakértelmünket tovább növeljük, és ezen incidens során még több tudásra tettünk szert arra vonatkozólag, hogy hogyan kell reagálnunk egy kifinomult malware támadás esetén. Biztos vagyok abban, hogy ez a fajta válság majd még erősebbé tesz bennünket, a tanulságokat majd le fogjuk vonni, felveszünk ezeket a terveinkbe, és elmondhatom, hogy tevékenységünk egy része, amit beterveztünk, azokat még jobban fel fogjuk gyorsítani. Okay. Everybody. Rendben. Gomez asszony rövid pótkérdésre kap lehetőséget, röviden. Nem kaptam választ a kérdésemre. Ez a malware lehetővé tette azt, hogy az önök belső rendszerének adatait lemásolják, és ö, kívülre továbbítsák, anélkül, hogy önöknek eh, konkrét kárt okoznának eh, a működésben? Tehát bárhova is ment az adat, de kimehetett, kimehettek adatok a Malver segítségével? Köszönjük, világos a kérdés. De daar, daar kunnen we hebben geen feitelijke informatie. Nincs tényszerű információnk erről, és ezért nem tudok erről semmit sem mondani ennek in other words, we can neither deny nor confirm. Se, tagadni, se megőrűsíteni nem tudjuk. Szokták mondani, hát akkor tagadják, hogyha kell. Schlüter úr elment, ezért beletúr az utolsó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm uh, szépen, hogy az itt szakbizottság részről is tehetek fel kérdést. Egy Standard úrnak, Libát úrnak szeretnék kérdést feltenni. Eléggé aggasztó az, hogy a tettes ilyen nagy forrásokkal rendelkezett, és azt mondta, hogy igazából ezzel nem is lehet felfegyverkezni, és akármikor ez újra megtörténhet. És igazából csak takarítani lehet majd utánuk, ha jól értettem. Beszélt a nemzeti európai jogokatásról is, konkrétabban mondan erről valamit? Ha jól értettem önt, igazából csak magas szinten lehet ezt megoldani. Ezt úgy értem, hogyha összefogunk, hogyan lehet ezt konkrétan megtenni? Itt a szabályozó, a cégek szintjén lenne ez a magasabb szint, a hírszerzés szintjén. Tehát európai szinten mit lehetne tenni annak érdekében, hogy el lehessen kerülni azt, hogy ilyenfajta incidensek megismétlődjenek? Válasz. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés mert eh, amit mi tehetünk cégként, az az, hogy megfelelően megvédjük az IT rendszereinket. Itt állandó javításra van szükség, eh, listázni kell, hogy mi történt, ezt meg is tesszük. A többi szolgáltatóval kicseréljük a legjobb gyakorlatokat. Tehát egy-két dolog lehetséges. Amit megállapítottunk az az, hogy jelenleg a gazdasági érdekek védelme az EU-ban, hogyha ezt így fejezhetem ki, az nem mindig első prioritás. Abban az értelemben, hogy azok az eszközök, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hatékony számítógép ellenes politikát vagy számítógépes bűnözés elleni politikát lehessen folytatni, azok nem mindig elérhetőek. És ez egy olyan dolog, ami számunkra cégként, amikor ilyenfajta támadással szembesülünk, ilyenfajta szinten, amikor ilyenfajta források vannak egy ilyen támadás mögött, az, az azt jelenti, hogy mi cégként ezt nem tudjuk egyelőre megoldani. Az ilyenfajta incidensek arra mutatnak, hogy egyetlen egy cég, egyetlen egy hatóság sem immunis egy ilyenfajta szintű támadással szemben. Ez a realitás, amivel szembe kell néznünk. Tehát a megközelítés minden hatóságot magába kell foglaljon, és preventívnek és represszívnek kell lennie, tehát tudniuk kell, hogy milyen reakciót adunk egy ilyenfajta támadásra. Ezzel kapcsolatban vitát kell folytatni, hogy lássuk, hogy milyen fajta konkrét intézkedésekre van szükség, amit a cégek, a hatóságok, illetve az európai szint megtehet. Ahogy ön is mondta, fel lehet-e fegyverkezni egy ilyenfajta támadás ellen, és ezzel kapcsolatban sajnálattal azt kell mondanom, hogy van egy olyan fajta szintje a támadásoknak, ami ellen egy hatóság, egy cég sem tud felfegyverkezni. Thank you very... Köszönjük szépen! Ezzel végéhez értünk ennek a résznek még kevésbé látok tisztán, mint az elején. Egy masszív támadásról van szó, mindenképpen egy állam vagy nagyon komolyan felszerelt szervezet támadásáról van szó, de csak a belgakom belső rendszerét érintette ez, akkor miért komoly incidens ez, amiről be kell számolni a újságoknak, és ha tényleg csak a belgakom belső rendszerét érinti, akkor ott miért nem tudják megerősíteni, vagy, vagy megcáfolni azt, hogy migráció is történt, hogyha telefonokat nem hallgattak le, akkor miért nem mondják azt, hogy ez egy belgakon belső ügy, és ez nem érinti harmadik országokat. Egyszerűen nem értem, de hát nyilván sok mindent nem mondhatnak el, azért, mert még folyik a vizsgálat, remélhetőleg a jövőben majd tisztában, világosabban látunk ez ügyben. Minden esetre köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és ilyen részletes válaszokat kínáltak a, a kérdéseinkre. Remélem, hogy a jövőben is találkozunk még. Az első része ezzel a meghallgatásnak lezárult, és folytassuk a második résszel, ahogy azt említettem. Frank Robben, a uh, Lobben úr, a GCHQ néven elhíresült brit kormányzati szerv igazgatójaként meghívásunknak nem kívánt eleget tenni, ezért megadom a szót Frank Robennek, A belga adatvédelmi hatóság képviseletében, aki a belga komdószé egyik felelősebb parancsolja, rövid be, vezetőjét megejtheti most. Nagyon rövid leszek, ahogy ön is kértett tőlem. Szeretném kihasználni az alkalmat arra is, hogy egy kicsit beszéljek arról, milyen következtetés lehet levonni európai szinten. A bizottságunk feladata az az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a biztonsági intézkedések, amelyeket az információs rendszerek esetében megfelelőek, főként az információk érzékenységét, a technológia standardját illetően. Amikor tudomásunkra jutott ez az incidens, akkor együttműködtünk a belgakommal, megvizsgáltuk a szükséges dokumentumokat, a belső bizalmas dokumentumokat is, persze megtartva a titoktartási kötelezettségünket, és megállapíthatom és elmondhatom, hogy nagyon profi módon bántak az incidenssel, a megfelelő lépéseket tették meg annak irányába, hogy a további károkat elkörüljék, és amit már hallottunk és tudunk, ez alapján állíthatjuk, hogy ügyféladatok nem kerültek veszélybe. Ez a Bágakom vonatkozó terület. Európai szintről néhány dolgot szeretnék elmondani. Nem szabad, hogy az emberek ezen incidens alapján féljenek az internetes telekommunikációs eszközöktől, hiszen ezek számos jó hatása van, és úgy gondolom, hogy ezt a kérdést jogilag nem igazán lehet megoldani. És ez szerintem hallatszott az a képviselők hozzászólásából is, olyan stratégiákat kell kidolgozni európai szinten, amelyek a biztonságot garantálják, ezt nem lehet egy tagállamnak meghagyni, nem kell tagállami szinten meghagyni. A stratégiát mindenképpen le kell folytani a gyakorlatra is. A jogi megoldás egy része lehet ennek, viszont szervezeti megoldásokra van szükség. Itt tanulhatunk az incidensből, láthattuk a malvernek a bizonyos mintáit. A technológia egy kompetencia, ahogy Beletúr is elmondta, ezeket mindenképpen egyesíteni kell. Ha szeretnénk megtudni azt, hogy honnan érkezett ez a támadás, akkor nagyon magas szintű technológiai tudással kell rendelkeznünk, hiszen elemeznünk kell. Úgy gondolom, hogy Belgiumban mi egyedül ezt nem tudjuk megtenni, tehát a nemzeti privacy szervezetek nagyon kevés lehetőséggel rendelkeznek annak irányába, hogy, hogy szembeszálljanak egy ilyenfajta támadással. Hogyha rendeleteket hoznak létre, arra kérem önöket, hogy koncentráljanak a nemzetközi aspektusokra, azokra a területekre, amit a tagállamok egyről nem tudnak elvégezni. Tehát vegyék figyelembe a szocialitást, tehát amit a tagállami szinten lehet szabályozni, azt szabályozzák ott, de mindenképpen a nemzetközi szintet is vegyék figyelembe, hiszen itt figyelembe kell venni a bűnözést is, Nincs olyan európai szerv, amely egy ilyenfajta esetben, mint ez az incidens, hatékonyan tudna fellépni. Megtartom a felszólalási időmet, szerintem rövid voltam, és szívesen válaszolok a kérdéseire. Előadó Morales úr következik kettő percben. Coming, could... I don't know if I... Um... Robin úr, köszönjük a felvezetőjét, nem tudom, jól értettem-e, de mint hogyha Belgakon vizsgálatról nem lenne túl nagy véleménnyel. Ön talán nagyobb rálátással bír. Először is elmondaná nekünk, hogy pontosan mi az ön hatásköre, illetve hogy az önök vizsgálata mennyire lehet mélyreható. Loben úrt meghívtuk, nem idézhetjük ide, nem rángathatjuk ide, nem idézhetjük be kötelezően, nincs ilyen hatáskörünk, de szeretük volna mindkét oldalát hallani a történetnek. A belgakomtól érkezett kollégák sem mondhatnak el mindent. Az ügyészséghez fordultak, nyilván prima facie, van benne valami, amit állítanak Sir Ian LeBan nincs itt, nem jött el, a brit oldalt nem tudjuk meghallgatni. Önt is azért hívtuk meg, mert úgy éreztük, hogy a, a, a vizsgálat a nyomozás mellett, hivatalos nyomozás mellett e, egyéb vizsgálat is folyhat, esetleg az önök az adatvédelmi biztos részéről. Először is kérem mondja el, hogy mit gondol a Belgakom ügyről, ön szerint merre haladnak a dolgok. a cybersecurity kérdéséről általánosságban beszél, de Begakum ügyre lennék konkrétan kíváncsiak. Ön azt mondta, hogy ön szerint adatvédelmi problémát igazán, vagy veszélyt nem jelent a belga kom ügy. Most akkor pontosan mi is a helyzet ez ügyben? És szóval... Tehát, ahogy mondtam, én a belga bizottságban ülök, ami a személyes adatokkal foglalkozik. Itt ügyfelek, állampolgárok személyes adatairól volt szó ebben az incidensben, és azt láttuk, hogy itt nem volt gond ezekkel az adatokkal. Nincsen vizsgálati jogunk arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy honnan származott ez a támadás, és mi is történt pontosan tehát az az információ, amit kaptunk, itt minden szükséges dokumentumot megvizsgáltuk, illetve a rendszereket is, és ezek alapján elmondhatom, hogy jelenlegi tudásunk szerint nincs arra vonatkozó jel, hogy eh, ügyfelek, állampolgárok adatai sérültek volna, vagy ezeket támadták volna, vagy ezeket átadták volna illegális eh, módon. Ezen kívül a bizottságunknak nincsen további illetékességi köre, erre vannak más szervek, az ügyészség, de ez nem a mi szerepünk, hogy kivizsgáljuk ezt. Mi csak azt vizsgáltuk, hogy állampolgárok, ügyfelek személyes adatai sérültek-e, ezeket károsították-e, és a tudásunk szerint ez nem történt meg. Pót kérdést szeretne feltenni, Morales kollega? Nem akartam félérteni az ön szerepét, egész egyszerűen szerettem volna megerősíteni, hogy azért hívtuk meg önt, mert a független vizsgálat szempontjából is meg esetleg rá tudna világítani arra, hogy, hogy hogyan látják önök harmadik oldalról a kérdést, mint hogyha egy kicsit csak még kevésbé látnánk világosan ez ügyben, de hát válaszolt a kérdésre, nem tudok mit mondani. PP, Mr. Voss for two minutes. Néppárt nevében Fosszúr két percben. Ha jól látom, ha jól értem, az állampolgárokat ez eh, nem érinti jelenleg, tehát a nemzetközi aspektust kell megvizsgálnunk. Úgy gondolom, hogy az NSC és PRISM eh, affair kapcsán, illetve Nagy-Britannia kapcsán is, hogyha ebben az esetben mindig is pontos tudásunk arról, hogy kik állnak emögött, de csak azt mondanám, hogy itt van egy nemzetközi dimenzió jelenleg, hogyha vannak bizonyos elképzelései a nemzetközi aspektusról, akkor ezek pontosan milyenek, mit, milyen módon eh, lehetne fellépni. Tegyük fel, hogy ügyfelek is érintettek ebben, mi lehetne mindennek az indító oka ön szerint? Egy kicsit már jeleztem ezt, úgy gondolom, hogy nemzeti elnöző szervként mi a helyi rendszereket eh, teljes metében ellenőrizni tudjuk, de arra van szükség, hogy ahogy mondtam, nagyon kifinomult volt ez a támadás, olyan titkosítási módszert alkalmaztak, amit a legjobb tudással is nehéz feltárni nemzeti szinten, tehát pontosan nem tudjuk, hogy mi történt. Hogyha ilyenfajta kompetenciára van szükség, akkor ez valóban csúcs kompetencia, és ez nem minden tagállamban van meg, és ezért úgy gondolom, hogy, hogy össze kell fogni az erőnket európai szinten, szervezési szinten is. A belgakomot támadták, de ki tudja, hogy Európában esetlegesen más rendszereket is nem támadtak-e. Vannak bizonyos fajta minták, amiket fel lehet ismerni. Tehát bizonyos szintű szervezeti intézkedést kell tenni európai szinten, hogy esetlegesen átvizsgáljanak más rendszereket is. Mindenképpen arra van szükség, hogy információkat cseréljünk, intézkedéseket tegyünk európai szinten, és ehhez egy megfelelő számra van szükség. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Most, mint árnyék beszélek az ALDE nevében, el kell, hogy mondjam, hogy egyre jobban neki, tehát egyre nagyobb itt az űrzavar a fejünkben. Ugye hatalmas támadásról, nagyon kifinomult, az önök szavait használom, valószínűleg állami ö, szintű tudás kell ehhez, és nem lehet bármelyik ország, mert nincs hol meg mindenhol ez a technológia. Ö, megtette, és mégis nincs semmi gond, mert a telefonbeszélgetéseket nem hallgatták le, csak a belső rendszert követték, adatok eltűnéséről nem tudunk, de mégis bűnügyi, bűnvádi eljárást indítunk a főügyészségnél, tehát most vagy nagy baj van, vagy nincs semmi baj. Ha nagy baj van, és tényleg ez igazolható azáltal is, hogy önök is az ügyészséghez és szakértő cégekhez fordultak, vagy pedig csak egy apró incidensről van szó a belgakomon belül. Mind a kettő egyszerre nem lehet igaz. Ez nem hihető így. Nyilván a média mindent nem tud kiszopni az újjából, kitalálni a semmiből. Önök minden azt mondják, hogy nincs nagy baj, ez így nem hihető számunkra nagyon meglep engem, hogy az adatvédelmi hatóság is így nyilatkozik. Értem, hogy önöknek nincsen mindenre kompetenciára és jogosultsága, na de mégiscsak legalább arról kéne beszélnünk, hogy európai jogalkotást ez hogyan érinti. Ha, ha nem történt semmi, akkor menjünk haza és ígyünk egy sört. Ha pedig valami történt, akkor világosabb válaszokat követelünk. Most reagálhatnék erre az idáig. A Biocom mindig is képes volt arra, hogy elhárítsa a számítógépes támadásokat, és a rendszerünket soha nem sodorták veszélybe. Most volt az első eset, amikor malvert találtunk 128 szerverünkön. csak is tények alapján tudunk kiindulni, és ezt próbáltuk megtenni ma. Számos eh, hír volt az újságokban, és számos feltételezést fogalmaztak meg a sajtóban. Csak a tényekre tudunk támaszkodni, és ez idáig a tények nem utalnak arra, hogy az ügyfeleinkről információt adtak át a behatolóknak. Persze további technológiai vizsgálatra van szükség, ezt el is végezzük a különböző illetékes szervvel, és elmondtam, hogy teljes támogatásunkat adjuk ennek a vizsgálatnak, de ma csak a tényekről tudunk beszélni. Ez komoly behatolás volt a rendszereinkben. Igen, ez az első alkalom volt, hogy a belső IT rendszerünk a malware találtunk a Belgacomnál. Well, to, to, yeah, Zeer Hogy röviden a kérdés, kérdésére. Igen, ez egy nagyon súlyos támadás volt, de mivel időben megtörténtek a szükséges lépések, a károk korlátozottak voltak, és adatok nem kerültek ki. Ez egyértelmű. So then my short follow-up question to both of you would... Uh, pótkérdést szeretnék akkor föltenni. A belgakon belső rendszerének, mondjuk akkor a belső igazgatási rendszerét valaki miért egy, egy a brit titkosszolgálat, vagy bármely titkosszolgálat miért akarná megismerni? Ív, uh... Ismételtem. Egy különböző feltételezések vannak ma, de nem tudok a feltételezésekről nyilatkozni ma, tehát nem egyértelmű ma, és nem igazolt, bizonyított még az, hogy mi is volt a tárgya ennek a számítógépes támadásnak. Robben úr? Káder, Nixam túl. Nem tudok semmit hozzátenni. Okay, thank you. Um, the... Köszönöm szépen. A zöldek részéről mi lenne a kérdés? Robben úr. Kicsit mm, értetlenül állok a válaszai előtt. Mert egyfelől azt mondják, hogy minden nagyon jó, közben meg egy válság mélyén vagyunk, az adatvédelmi jogalkotásról van szó, Belgiumban is, az USA-val kapcsolatban is, és a belga jogszabályok megkerülésével történt itt valami. Az adatvédelmi jogszabályokat valaki kijátszotta. Önöknek hivatalból is jobban kéne aggódniuk. Nem, remélem, hogy nem ez általában a belga hozzáállás ezekhez az érzékeny kérdésekhez. Önök ö, ugye állítólag az egy európai hatósághoz is eljutatták az adatokat. A belga hatóságok, ideértve a belga DPA-t, és az EC3-at, vagyis az Europolnak a kiberbűnözés elleni egységét is bevonták ebbe az ügybe. Önök ö, kérték tehát ezt. Milliókat költenek most arra, hogy a vizsgálatok eredményesek legyenek. Miért van az, hogy a belga hatóságok nem ö, tették meg a szükséges lépéseket, és önöknek magasabb szinthez kellett fordulniuk. Úgy gondolom, hogy tökéletesen betöltjük szerepünket. Már elmondtam azt, hogy mi is a bizottságunk szerepe, nem más, mint ö, megvizsgáljuk azt, hogy a személyes adatok bármilyen módon sérültek-e. Minden információ, amivel rendelkezünk jelenleg, és minden rendelkezés, minden audit, amit elvégeztek, arra mutat, hogy nem sérültek, nem kerültek veszélybe az ügyfelek személyes adatai. Ez volt a feladatunk. Emellett van még egy vizsgálat, amelynek során megpróbálják kideríteni azt, hogy honnan származott a támadás, mi ö, történt. Itt, itt egy nagyon ö, kifinomult rendszer ö, felfedezéséről van szó, feltárásáról van szó. Igen, nemzetközi szinten is kell itt ö, vizsgálódni, ez nem a mi feladatunk, ez azon biztonsági szervnek a feladata, akik a vizsgálatot végzik. Mi csak azt vizsgáltuk, hogy a személyes adatokra vonatkozó jogszabályokat betartották-e. Igen, mi úgy gondoljuk, hogy a Belkom által hozott intézkedések, amiket tettek a rendszer biztosítására, azok jók voltak, és amikor rájöttek a problémákra, akkor helyesen jártak el, mindent megtettek annak érdekében, hogy ügyfelek, magánszemélyek adatai ne kerüljenek ki. Ezt a szerepüket teljes mértékben jól végezték. Albrecht. úrnak van pótkérdése? Uh, I mean, I, I just asked myself... Csak felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan lehet teljesen kizárni azt, hogy ilyen esetekben személyes adatok is kikerültek. Tényleg felmerül bennem, komolyan nem is tudom, hogy, hogy vannak jelzések arra vonatkozóan, hogy erre valóban nem kerül sor. Ha egész egyszerűen nem tudják, hogy milyen adatok kerültek ki, akkor hogyan tudják kizárni azt, hogy, hogy, hogy személyes adatok is kikerültek? Nem tudom ezt ma kizárni, mert a rendelkezésre álló adatok kódoltak, és amit láttunk, abból úgy tűnik, hogy nagy mértékű adatokra ez nem vonatkozott, hogy milyen fajta adatok sérültek, vagy melyek nem, ahhoz nagyon szofisztikált kódfejtési technikára van szükség. Tehát nagyon nagyon kifinomult ez a, ez a kód technológia, ezt kell megfejtenünk. Viszont úgy gondolom, hogy ehhez magas szintű technológiai tudásra van szükség. Az az adat, amit átadtak, abból úgy tűnik, hogy nem történt tömeges adat átadás állampolgárokról vagy ügyfelekről. Ez az, amit le tudunk vezetni a rendelkezésre álló információból. Nagyon erős utalás van arra, hogy nem történt tehát tömeges adatátadás, és csak ezt tudom elmondani. Okay, uh, ECR is absent. Az egyszer frakció nem képviselteti magát, a GUE nevében Ernst asszony két percben. Um, ich möchte... Köszönöm szépen. Azt mondták, egyetlen egy cég sem tudja magát megvédeni. Most ezen el kell gondolkodni, a második sor pedig azt mondták, azt mondták, hogy eh, a nemzeti adatvédőknek nincs lehetőség arra, hogy megvizsgálja azt, hogy mi is történt pontosan, és európai szinten kell illetékesi köt létrehoznunk. Konkrét kérdésem. Va- nincs egyáltalán semmilyen olyan technológia, eh, amelyel az ilyenfajta magaszintű technológiai kibertámadást ki lehetne védeni. Mennyire biztonságos a belgakom? Az az én kérdésem. A telekommunikáció titkossága ezáltal biztosítva van-e technológiai szempontból ez érdekelne. A második pedig az az, hogyha más részről nézzük a kérdést, milyen auditokat tartottak, amelyek a biztonságra, a belgakomra vonatkoztak, milyen fajta auditot, auditot folytattak le, milyen időközönként, milyen eredményekkel járt ez, mikor volt legutoljára az audit, és másképp fognak el majd eljárni el, ki csinálja ezeket az auditokat, egy független szerv, vagy másképp van ez szervezve, mit kívánnak másképp tenni a következetesek levonása után. És hogyha a belső IT rendszer sérült, és a Spiegelbe azt olvastam, hogy a munkatársaknál történt ez, nos, akkor legalább az önök rend, belső rendszerében vannak olyan személyek, akiknek a személyes adatai esetlegesen sérültek. Ezzel mi a helyzet? For the fair is A kérdésem az volt, hogy el lehet-e kerülni az ilyenfajta támadást? Adhatatok, hogy nem. Hogyha A hátsó ajtókon lehet információkat szerezni. Vannak megrapodások, amelyekkel ezt nem lehet elkerülni. Tehát, hogy másfajta... Tehát nem lehet, nem lehet kizárni azt, hogy vannak olyan szoftverek, amelyek külső cégtől származnak, nem lehet kizárni azt, hogy esetlegesen hátsó ajtók vannak ezekben a szoftverekben. Egyedül csak intézkedéseket lehet tenni, amelyekkel csökkenteni lehet a kockázatokat, tehát itt ügyelni kell a technológiákra, meg, meg kell próbálni ezt elkerülni, de teljes mértékben nem lehetünk biztosok. Az audittal kapcsolatban átadom a szót a bajokomnak. Szeretném megerősíteni azt, hogy az IT rendszerünk biztosítása a legfontosabb, ezért új intézkedéseket is tettünk, elővigyázatossági intézkedéseket is tettünk, hogy egy lépéssel elébb legyünk. Voltak ugyanis a támadások a múltban, amiket sikerült elkerülnünk a standardok tekintetében megfelelünk a nemzetközi standardoknak, az ISF normáinak is megfelelünk, és az adatcentrumaink is biztonság szempontjából ISO minősítéssel rendelkeznek. Bizonyos időközönként vannak auditok, külső auditorok irányításával, benchmarkokat is alkalmazunk, akár csak a többi szolgáltató Európában az ETIS fórumon belül alkalmazzuk ezt, ezek a benchmarkok mindent lefednek a biztonság tekintetében. A biztonság nem csak a technológiát, a felépítés, a struktúrát illeti, hanem azt is, hogy milyen fajta intézkedéseket teszünk a szervezeten belüli kultúra érdekében, az irányítás érdekében. A benchmarkok esetében levonjuk a tanulságokat, és ezeket felvesszük a cselekvési tervünkbe minden egyes évben. Erősítjük intézkedéseinket. Azt is elmondhatom, hogy van belső IT infrastruktúránk, van egy külső IT infrastruktúránk is, amelyekkel megoldásokat kínálunk az ügyfeleknek, itt elmondhatom, hogy az belső IT építményről van szó, hogy hogy történt ez, mi volt a leggyengébb láncszám, ezt még nem tudjuk. Ezre kapcsolatban nincsenek még tényszerű információink birtokunkban. Plusz intézkedéseket tettünk, ezt már elmondtuk. Erősítettük a nyomonkövetést. Ez egyik tevékenység, amit folytatunk még. Egy technológiai jelentést is készítünk, amely október végén kerül a Belkom menedzsmentje elé. Ebből majd levonjuk a következtetéseket, és ez szerintem a jövőben majd csak erősebbé tehet bennünket. Uh, thank you for that. Then... Köszönjük. Zárásképpen az árnyékádók nevében Morvai asszony, mint a függetlenek elnék előadója. Két percet kap. Thank very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a belga adatvédelmi biztos képviseletében itt lévő úriembernek, hogy eljött közénk. Talán félreértettem önt, sajnálom, ezért érdemesnek tartom tisztázni. Valóban azt mondta, hogy egyrészt világosnak tűnik, hogy komoly támadás érte a Belgakom hálózatát. Ugyanakkor semmiféle módon nem sérültek az ügyfelek adatai, így tehát igazából önöket nem érinti ez az ügy. Ezzel párhuzamosan folyamatosan az járt az eszemben, hogy ha valaki valakinek a személye felé lő, az irányába lő, de aztán nem találja el, akkor vagy a rendőrség, vagy, a, vagy bárki más azt mondja, hogy hát itt semmi nem történt. Semmi nem történt, semmi dolgunk az egész ügyjel, hiszen semmi kárt nem okoztak a, a, a, a sértetben, senki nem sérült meg, majd mostantól jobban védekezzen. Nem hiszem, hogy az előfordulna. Mindenképpen úgy tekintenek erre, mint egy támadásra, egy bűncselekményre, egy emberölési kísérletre, vagy gyilkossági kísérletre, ebben az esetben is hasonló a, példa, éppen ezért nyomoz a belga ügyészség, és segítségre van szükségük a Libeszakbizottság és a mi vizsgálati hatáskörünk segíthet. Van egy nagyon fontos tanú, akit még nem hallgattunk meg, illetve nem hallgatott még meg számunkra értetetlen okból a, a belga ügyészség, az nyilvánvaló, hogy Edward Snowden sokat tud az ügyről. Miért nem hívjuk meg Edward Snowden-t? Beszéljen erről az ügyről, mondjuk Skype-on keresztül, felvesszük, amit a mond, és a belga ügyészségnek bizonyítéként ezt benyújtjuk hogy ezzel is kezdjen valamit, ezt is, ennek is nézzen utána, akkor sokkal egyszerűbb lenne, olyan jó ha segíthetünk másokon, miért ne segítsünk akkor most a belga ügyészségnek? Kiváló javaslat, a kom szívesen biztosítja azt, hogy egy biztonságos Skype vonalon beszélhessünk Snowden úrral. Sajnálom, hogyha kicsit félreértettek. Van egy ügyészi eljárás, az egyértelmű. Ezen eljárás keretében megvizsgáljuk azt, hogy ki tette ezt, mi is történt pontosan, és itt kell megbüntetni. Emellett van egy adatvédelmi bizottság, amelynek nincs egy büntetőjogi illetékességi köre, csak azt tudja megvizsgálni, hogy a megfelelő intézkedéseket betartották el, de nem tud semmilyen fajta szankciót megfogalmazni, csak azt, hogy megvizsgálni, hogy az adatvédelem szempontjából történtek-e olyan cselekedetek, amelyek ellentétesek az adatvédelmi szabályozással, és, a, és azt tudja megfogalmazni, hogy milyen fajta intézkedést kellene tenni azért, hogy ebben megvédjék az adatokat. Két különböző dologról van szó, tehát van egy, egy vizsgálati eljárás, egy ügyészségi eljárás, és van a mi bizottságunk munkája. Mi megvizsgáltuk azt, hogy a sérültek-e a személyes adatok. A jelenleg információnk szerint ez nem történt meg. Másodszorban pedig azt is megvizsgáltuk, hogy milyen fajta intézkedéseket tett a Belgakom, és ezek elegendőek voltak-e, elegendőek ez, ezek ahhoz, hogy jövőben elkerüljük az ilyenfajta támadásokat. Azt láthattuk, hogy a Belgakom által hozott intézkedések az incidens idején a helyes intézkedések voltak, és a többi kérdés pedig már a büntetőjogi eljárásra tartozik, és itt Belgiumban megvannak erre az illetékes bíróságok, amelyek kezelik ezt a kérdést. Nekünk is van képviselőnk, a, illetve ha meghívtak valamit a bíróság részéről, akkor azt tudott volna válaszolni erre. Én csak azt tudom megmondani, hogy megsérült-e a alatvédelmi szabályzás, de de itt a bíróságnál lehetne megkérdezni azt, hogy mi történt büntetőjogi szempontból, mi sérült itt, de szeretném, hogyha látnák azt, hogy itt két különböző vizsgálatról volt szó. Itt kérdés, képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor próbáljuk meg tisztázni, hogy ön szerint ez fontos adatvédelmi magánadatok megsérülésének komoly ügyével van dolgunk? Lehet, hogy adatokat haz nem jutottak, de legalábbis veszélybe kerültek a magánadatok, lehet, hogy nem ismerem eléggé a belga adatvédelmi biztos munkájára vonatkozó szabályokat, ezért tévedek, de valahogy az az érzésem, hogy mégiscsak önökhöz tartozik ez az ügy, hiszen ha az önök feladata az, hogy a Belgiumban élők magánadatainak védelmét ellássák, hogyha ennyire veszélybe kerülnek a magánadatok, akkor mégiscsak a önökre tartozik, nem? Ennyit szerettem volna kérdezni, köszönöm. Nem tartjuk ezt eh, információs biztosak szempontjából nagyon súlyos esetnek, tehát a rendszer jól volt biztosítva. De megállapítottuk azt, hogy az emberek adatvédelme szempontjából eh, nem történt semmilyen fajta eh, megkárosítás, igen, bizonyára, hogy egy súlyos biztonsági problémáról van szó, ezt, ezzel foglalkoznak is, viszont állampolgárok vagy ügyfelek adatai nem kerültek veszélybe jelenlegi tudásunk szerint. Okay, thank you. I'll, before I, I've got... Köszönöm szépen. Még hárman kértek szót, de először az előadónak adom meg pótkérdéssel a lehetőséget. Robben úrhoz lenne rövid kérdésem. Értjük, elismerjük, hogy önöknek most meg van kötve a keze, ö, ö, és a megfelelő hatóságoknak kell kivizsgálni az ügyet. De tudnak-e esetleg más olyan ö, belgiumi ö, vagy európai szervezetről, amely kompetens lenne a dolog kivizsgálásában? Mert ugye van egy cybercrime Center a Europolnál, amely kifejezetten ilyen ügyek kivizsgálására jött létre, és valamennyi kollégám ö, ö, tudja, hogy eddig ezt nem nagyon vette senki igénybe. Pedig ez egy közös nevező már régóta üléseinken, hogy miért nem használják ezeket az eszközöket. Önök maguk is elmondták, hogy Belgiumban nem volt kellő infrastruktúra. Önök szerint bizonyára utána jártak ennek. Belgiumban kereste-e még bárki az Európol ezen szervezetét hasonló okokból, és ha nem, akkor miért nem? A belga biztonsági szervek nevében nem tudok beszélni, csak azt tudom elmondani, hogy a megfelelő kezdeményezéseket tettek. Én is szerettem volna, hogyha magasztó kompetencia jön létre, amely európai szinten van, és annak kell foglalkozni ilyen kérdésekkel. Okay, so... Nos. Albrecht úr, ügyrendi felszólalás. Szeretném tudni, hogy mi van a log fájlokkal, újságírók hivatkoznak ezekre, amelyek egyértelműen mutatják, hogy a GCHQ járt az önök rendszerében. Ha önök erről nem tudtak a vizsgálat során, csak a sajtó így tudni, és a belga hatóság sem vél erről tudni semmit, akkor lehetne erre világosabb választ is adni. Kitől kérdezi ezt a kérdést? Tehát a sajtó bemutat logfájlokat, amelyek konkrét forrásokat jelölnek meg, önök erről nem tudnak egyáltalán? Hát akkor mindkét felet kérem, hogy röviden válaszoljon, aztán pedig még hárman kívánnak kérdést föltenni. Datgene, wat de journalisten ha az, amit az újságírók állítanak, az eléggé ö, ö, szomorú, hogy ők ezt itt találták, viszont mi tényleg nem tudjuk azt, hogy kik vannak a támadás mögött jelenleg. Én nem tudok erre válaszolni, nem rendelkezek ezzel a fajta információval. Okay. Um, Mrs. I'm going to give the floor to Mrs. Sipek Gomes Romero, Romero Lópeznek adom meg a szót. Másfél percben meghallgatjuk a három kérdést, és aztán a három választ. Köszönöm szépen, elnök asszony. A legutóbbi mostani vita nagyon furcsa. Mindig azt halljuk az uraktól is, hogy aki elkövette ezt a behatolást, annak nagyon komoly pénzügyi, technológiai háttere volt azt is hallottuk, hogy egy olyan cég nem volt ö, ö, itt a környéken, amely ö, képes lenne erre és ennek a felfedezésére. Ha nem ö, ö, magáncég, hanem egy titkos szolgálat ö, feltételezhető a háttérben, akkor viszont nincsenek arra vonatkozó szabályok Belgiumban, hogy egy külső behatolás esetén kinek mit kéne lépnie, és nem kéne ezt nemzetbiztonsági ügyként kezelni, és ö, valamennyi tagállamban ezt a problémát terjeszteni, mármint hogy az adatokat és ennek az ügyet. Állítólag ügyféladatok, személyes adatok nem sérültek. De ha ilyen komoly hátterű volt a támadás, és maga a belgakom is milliókat költ most a feltárásra, akkor bizonyára maga a szándék is legalább ilyen mértékű volt, és mi az, ami ennyit érhet egy külső bárkinek? És ki lehet-e tényleg zárni, hogy ha ilyen hátterű és ellátottságú a támadó akkor csak ilyen belső adatokra volt ér, ö, kíváncsi. Önök azt mondják, hogy nem volt adat lopás. De esetleg adat másolás vagy adat megfigyelés volt-e? Ezt meg kell, hogy tudják válaszolni, hiszen erre irányult a belső vizsgálat megfigyelhették-e, hogy én kivel telefonálok? És célzott, szűrt volt-e ez a monitoring? Tudható-e, hogy mely ügyfélkörre irányult? És én, mint belgakom előfizető, én igenis gondolom azt, hogy nem tagállam, és így nincs joga mégsem arra, amit mond, hogy maga vizsgálatot követeljen. López asszony kap ismét szót, köszönöm. Ebben a bizottságban már többször beszéltünk az ügy jelentőségéről, és arról, hogy az adatkódolás és dekódolás felügyeleti szerveit hogyan kell megszervezni. Belgiumban melyek ezek a hatóságok, amelyek a titkosítást felügyelik? Kinek van jogosítványa arra, hogy ilyen jellegű vizsgálatot folytasson, és ezt biztos, hogy megtudhatjuk gondolom, hogy ez nem bizalmas. Három kérdés hangzott el. Kérem Robben urat, hogy először válaszoljon, aztán pedig a belga kom képviselő. Ja, ik zal uh, kort zijn. Rövid leszek. Ami a titkosítást eh, illeti, a kódolást illeti, az eh, információ, amit, az inform, amit a rendszerből készítettek az kódolt információ, vagyis a szofisztikált szoftvert arra használták kódolással, és hogyha és hogyha arra gondolunk, hogy amit eh, eh, hogy veszélybe kerültek el az adatok, nos, eh, itt bizonyos fajta kódolást alkalmaztak, és a kódolás megfejtésére nagy technológiára van szükség. Nem arról van szó, hogy a Belkop nem jó módon kódolta az adatokat, hanem itt arról van szó, hogy maga a malware alkalmazott kódolt technológiát. Én nem mondtam azt, hogy kizárom, azt arra utaltam, hogy a jelenlegi információink alapján pontosan nem tudjuk azt, hogy mi került veszélybe, de jelenleg információnk alapján nincs arra mutató eh, jel, hogy személyes adatok bármilyen szinten sérültek volna, vagy veszélybe kerültek volna. Nincs az a benyomásunk, a mai tudásunk alapján, hogy, hogy eh, ügyfelekről, állampolgárokról személyes adatot adtak volna át. Ebben egészen biztosak vagyunk. A belkomta valaki? Azt tudom csak megerősíteni, nincs arra mutató tény, hogy ügyfél adatokat adtak volna át, de bizonyos információk kikerültek. Ezek ezekkel kapcsolatban további vizsgálatra van szükség, hogy milyen jellegűek voltak ezek az információk. Majd pedig azt a kérdést illeti, hogy ki a behatoló, az egyetlen, amit tudunk, az az, hogy egy szoftver volt, ami rendkívül kifinomult volt. Hogyha valaki egy ilyen szoftvert akar tervezni, akkor ahhoz nagyon komoly forrásokra van szükség. De hogy emögött ki áll, az jelenleg, jelenleg azt nem tudjuk. Thank you very much. Well, you know, if it is... Köszönöm szépen ha tényleg a GCHQ volt a forrás, akkor nekik bizonyára van dekódolási technikájuk is. Morvai asszony, valódi <laughs> ügyrendi pont, vagy politikai mondani való. Van bármi gondja ezzel, hogyha politikáról beszélünk? Mi mindketten politikusok vagyunk, és hiszünk a politikában, nem? Arra szerettem volna reagálni, amit Albrecht úr mondott el ügyrendi kérdésként. Az a benyomásunk, benyomásom, hogy eh, annak ellenére, hogy az újságírók, a whistleblowerek tömegesen szolgáltatnak eh, információt, ezt mind ö, eh, ö, csak plegykának tekintjük. Miért nem hozunk létre egy olyan köztes fórumot, amely a bizonyítékok és a plegykák között gyűjti ezeket az információkat? Ö, és ahogy mondtam már, Snowden-t kéne fölhívni, vagy neki lehetőséget adni, hogy fölhívjon minket, hogy ez nem mutat túl a mi kompetenciánkon, és úgy kezelnénk őket, mint nem verifikált adatokat, de mégiscsak adatokat. Ha ilyen információhoz jutunk, akkor azt persze eldöntjük, minden, elküldjük mindenképpen az ügyészségnek. Morász úr Nos, nagy politikai nyilatkozatokat így a meghallgatás végén nem nagyon tudok tenni, de először is a vendégeinknek köszöntetve mondok, nem volt kötelező nekik idejönni. És elmondták, hogy első látásra úgy tűnik, prima facie, hogy, hogy itt van egy ügy, amit ki kell vizsgálni egy ilyen roppant bonyolult, bonyolult jogi rendszer, mint a belgiumi jogi rendszer, hogyha az ügyészség úgy döntött, hogy kivizsgálja ezt, akkor valószínűleg nem légből kapott vádak ezek, de hát a jelenlegi információk alapján többet nem tudunk mi sem mondani. Politikusként azonban tulajdonképpen kötelességünk, hogy következtetéseket vonjunk le. A brit oldalt nem tudtuk meghallgatni, így hiányos információk alapján fogunk levonni politikai következtetéseket a belga adatvédelmi biztostól sem tudtunk hiánytalanul információt begyűjteni, ugyanakkor bizonyos dolgokat meg lehet állapítani. Például gyorsan kiderül az, hogy a tagállamok a European Cybercrime Centerhez kiberbűnözés központhoz nem fordulnak nem én fogom levonni a politikai zárszót, vagy zárszámadást, de mindenképpen hasznos volt ez a mai meghallgatás, sok érdekes kérdés feltettünk, nem mindegyikre kaptunk kielégítő választ, de mégis sokkal többet tudunk az ügyről, vagy legalábbis tisztában látunk, mint az elején. Ezért még egyszer köszönöm minden képviselőtársamnak, aki csütörtök délután itt maradt, és végigült ezt a meghallgatást. Mindenkinek köszönöm, aki a webstreamingen, az interneten követte ezt az ülést. Köszönjük, Morales úr! Levezető elnökként én is még egyszer meg megköszönöm a meghívott vendégeinknek, hogy jelen voltak. Megnehezítettük az életüket ma délután, megkesítettük az életüket, akkor ezt nem személyes, ne vegyék személyeskedésnek, ez a dolgunk politikusként. Még több a kérdőjel a fejünkben, mint a válasz, vagy mint az elején volt, ez nem feltétlenül az önök hibája, hiszen az önök keze is megvan kettő bizonyos mértékben. Ugyanakkor nagyon érdekelne, hogy a belga parlament kíván-e teljes parlamenti meghallgatást tartani, és felteszi -e ugyanezeket a kérdéseket. Mindenképpen úgy érzem, ugyanis, hogy nem látunk tisztán, nem tudjuk, hogy mi történt, nem tudjuk, hogy ki követel. el, úgy tűnik, hogy csak a belső rendszert érintette, ez lehet, hogy csak a médiumok spekulációiról van szó, semmi másról. Hát, Ennyit mondanék szerszóként, egyetlen egy bejelenteni valom van ezzel kapcsolatban. Jövő hét eh, hétfőn, 7-én eh, eh, Strasbourgban tacska következő hasonló meghallgatásunkat, addig is mindenkinek jó hétvégét és kellemes Strasbourgi utazást. It's fantastic. It's, uh, yeah. mm.